óráig az áldozatok száma mintegy négyezerre tehető. Több mint 6500 további ember sérült meg. Láttuk ezeket a képeket, káosz uralkodik az országban, egy-két faluban. Minden egyes ház teljes egészében összeomlott, az utakon nem lehet közlekedni, <clears throat> a szállítási útvonalak tönkrementek, a kórházak túl vannak terhelve, nincsen áram, és az ivóvíz és az élelmiszer is szűkösé válik. A Himalájában mintegy száz éve nem pusztított ilyen drámai földrengés, több százezer gyermek is áldozattá vált, és sürgős humanitárius segítségnyújtásra van szükségük. Úgy gondolom, hogy mi itt az Európai Parlamentben mindenképpen üdvözölhetjük a megindult segítségnyújtási intézkedéseket, és felszólíthatjuk az összes nemzetközi szervezetet és um, a segélyszervezeteket, hogy minél gyorsabban juttassák el a segítséget az embereknek. Gondolunk az áldozatokra és szolidaritásunkról fejezzük um, ki, biztosítjuk önöket az új drámai sorsot megélő nepáli néppel. Hölgyeim és Uraim! Egy héttel ezelőtt egy újabb drámai hajókatasztrófa történt meg a földközi tengerem. 800 és 1000 ember közöttre tehető a megfulladt áldozatok szám, akik útnak indultak, hogy az éhség, a szegénység, a polgárháború és a háború elől meneküljenek és védelemre találjanak Európában. Tudom, hogy sokan úgy gondolkoznak erről, mint én magam is. Amikor arra kérem önöket, hogy egy perces néma vigyázzal emlékezzünk meg az áldozatokra, akkor gyakran mindig feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért kell újton újra minden ülésnél egy ilyen ügyre megemlékeznünk, és miért nem történik semmi. Miért emlékezünk meg az áldozatokra, ám az európai politika szinterén nem történnek meg azon változások, amelyekre szükség van, amelyekkel a katasztrófákat meg lehetne előzni. Szerdán itt a plenárison részletes vitát folytatunk a kérdésről. Tudom, hogy a legutolsó plenáris ülésen említettem már, és többeket megrendítettem azzal, amit mondtam, hogy remélem, hogy a következő plenáris nem kell úgy kezdenünk, hogy egy perces néma felállással emlékezünk az áldozatokra, pedig ez megtörtént. Nagyon sok <clears throat> felszólaló fog e kérdéshez felszólalni, akik hasonló értelemben szólalnak fel, gondolom. Nehéz ez a helyzet, drámai pillanatokat élünk meg és figyelembe véve azt a tényt is, hogy a néma felállás mindig speciális esemény, de ne, hiába vagyunk haragosak a politikára, de ne ö, felejtsük el az áldozatunkkal való szolidaritást, ezért kérem, hogy mind a nepáliakra, mind a földközi tengerben meghaltak emlékére álljunk fel egy percben. Kedves képviselőtársaim! Egy olyan pontra szeretnék rátérni, amely az elmúlt napokban, és amelynek kapcsán több kolléga vette fel velem a kapcsolatot, de amely számomra is nagyon fontos.